Vamos a continuar con la, con la reunión. Folytatjuk tehát az ülést. Rátérünk a tízes napi rendi pontra. Nevezetesen jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánás modellvének az áróhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve a nyújtása tekintetében történő végrehajtásról szóló 2004 per 113 EK tanács irányelv alkalmazásáról. Kollaszka asszony az előadója. Köszönöm szépen. Tehát, hogy tocska, 6 o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji nije jučer raspravljena. Még van a hatos napi rendi pont, és ezt nem vitattuk még meg az alapvető emberi jogokról. Didn't discuss about uh, um, Sí, se me, se me informa, se me informa que ese punto que quedó ayer pendiente. Igen, tájékoztatok arról, hogy van egy tegnapról megmaradt uh, napirendi pont, azt utolsónak fogjuk venni, Hogyha ez így megfelel mert ennél a napirendi pontra itt vannak a szakértők, akik jelen vannak, és ezért be kell tartani ezt a sorrendet. Tehát következik a tízes napirendi pont, ennek előadója Kozlovka asszony, egy working document eh, előállításán dolgozunk, eh, gondolkodunk. Megadom Kozlovszka asszonynak a szót azért, hogy vezesse be ezt a munkadokumentumot. Parancsolja! Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ez az irányelv az egyik legfontosabb elem, az nemek közötti egyenlőség szabályozásában Európában. Ez egy 2004-es eh, eh, irányelv, tehát több mint tíz éves. Ez az irányelv volt az első dokumentum, amelyik tovább lépett a foglaltatás politikán, a munkaerőpiacon, és az egyenlőséget más területekre is kiterjesztette, amelyek rendkívül fontosak annak érdekében, hogy azonos bánásmódban részesüljenek férfiak és nők. Ez az irányelv szolgáltatásokkal foglalkozik, olyan szolgáltatásokról szól, amelyet más területek nem szabályozzak. Pénzügyi szolgáltatásokról szól, például például biztosításokról, egészségügyi biztosításokról, nyugdíj, magánnyugdíjpénztárakról, utazási eh, szolgáltatásokról, egészségügyi szolgáltatásokról állami szinten, aztán a, a szülési szabadságok, stb. és további szolgáltatások, amelyek máshol szerepelnek a sport tekintetében, illetve a szabadidő tevékenységek tekintetében. Amikor kidolgozták ezt a eh, dokumentumot, nagyon sok eh, szolgáltatással nem foglalkoztak, mert azok még nem eh, léteztek. Röviden azt lehet elmondani, hogy melyek ezek a területek. Különböző területekre fogom ugyanis szervezni ezt az anyagot, annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen ennek a, a felülvizsgálata, hogy mi történt eddig, és mit lehet javítani. Nagyon fontos szerintem megnézni, hogy milyen módon történt ennek az alkalmazása, és mit tudunk másképpen csinálni a jövőben, ami a gender mainstreaminget illeti aztán nem tudjuk, fel tudjuk mérni az új területeket, ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti ebben a tekintetben, ez az irányelv igenis tükrözte azt a, azokat a lehetőségeket, amit ez az irány elfelejt. Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatások tekintetében láttuk a legnagyobb, legjobb módon a lehetőségeket. Ennek az irányelvnek az ötös cikkében az elején nagyon sokáig voltak néhány kivételek, mentesítések, ami a férfiak és nők szembeni bánásmódot illeti, lehetett igazolni a egyenlőtlen bánásmódot, például a nyugdíjak esetén, a biztosítások esetén, az utazási biztosítások esetén 2012 után, miután alaposabban áttekintettek ezt a témát, százszázalékosan kerül alkalmazásra ez a cikk. Ez olyan cikk cégekről van szó, amelyik olyan pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozik, amelyek hagyományos, eh, hagyományosan külön kezelték a szolgáltatások, külön láttak, hogy milyen kockázatokkal néznek szemben a férfiak és a nők. 2012 óta viszont egyértelműen és ugyanazt kell alkalmazni férfiakra és nőkre. Nincs megkülönböztetés, ne a nem alapján, különböző kockázatokat lehet figyelembe venni, amelyek eh, egyes csoportokra jellemzőek, ugyanakkor nemi megkülönböztetés nem létezhet. Ez egy rendkívül fontos eh, változás, és ez lehetővé teszi, hogy az irányelv megfelelően kerüljön alkalmazásra. A közlekedési eh, szállítási szolgáltatásokra szól a következő pont. Nem arról van szó, hogy például babakocsival hogyan lehet használni a tömegközlekedést, hanem hogy eh, el lehessen jutni a közterületekre, a, és lehessen szoptatni akár közterületeken is. A nők nagyon sokszor diszkriminálva vannak ezeken a területeken. A, a közlekedést illeti, ott van a, például a zaklatás, a szexuális zaklatás kérdése. Láttuk, hogy ezek a rendelkezések nagyon időszerűek nagyon sok országban. A zaklatás, szexuális zaklatás a tömegközlekedésben rendkívül fontos, például buszokon vagy vonatokon. Emiatt az az irányelv egy nagyon fontos ponttal rendelkezik, amelyiknek célja az, hogy ezeket megelőzze. Ami a szoptatást illeti, el szeretném mondani, hogy ez az irányelv segít abban, hogy kiterjessze ezeket a szolgáltatásokat a férfiakra is, én úgy gondolom, hogy sokkal többet is lehetne tenni. Különböző lehetőségekről van szó, és mi úgy gondoljuk, hogy látjuk, hogy a mai napig vannak olyan szolgáltatások, amelyek kizárólag csak nőkre, vannak, nőkre vonatkoznak, és egy sor olyan eszköz van, amely lehetővé teszi, hogy egy gyereket átpelenkázzunk az nőknél, de viszont a férfiaknak ez nincs biztosítva. Egészségügyi szolgáltatásokról is szó van. Itt van egy problémás kérdés, nevezetesen a gyerekszülés kérdés kapcsolatos nagyon sok olyan dolog van, amelyik az egyik vagy a másik nemre vonatkozik, és ez logika alapján meg kell nézni, hogy ezek a szolgáltatások, ezeket a szolgáltatásokat lefedi-e ez az irányel, vagy sem, oda kell figyelni arra, hogy jelenleg nagyon sok kihívás van a szubszidaritás témájában. Ez az, mit, miről beszélek? Például az abortuszhoz való jog, azok tagállami kompetencia. Ez nem EU-s kompetencia, hogy világos legyen. És utána ott vannak az óvszerek, a szoptatás kérdése, ezek is ö, olyan kategóriák, amelyek a nőket érintik egyértelműen, és ezek a egészségügyi szolgáltatások tehát érintettek, és ezeket is át kell nézni. Néhány szakértőt hívtam meg, akik előadásokat fognak tart, tartani annak érdekében, hogy tisztázzák, hogy milyen módon lehet kezelni ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek eh, kizárólag csak nőkre eh, vonatkoznak. Eh, remélem, hogy ezzel sikerül tisztán látni, hogy tudjuk elhelyezni. Azt szeretném, hogy a szakértők elmondják, hogy például ami a, a gyerekszülést illeti, milyen különbségeket kell tenni, nagyon tisztázni azt kell azt is, hogy amennyiben ez az irányelv nem vonatkozik ezekre a szolgáltatásokra, akkor ezeket félretesszék. De ugyanakkor ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Van a szolgáltatásoknak egy másik csoportja, például a diszkok, zeneklubok, konditermekhez való hozzáférés nagyon sokszor a belépőjegyek eltérőek férfiak és nők számára. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek az belépőjegyei egyenlőek kell, hogy legyen, de, és itt van egy nagy de, Léteznek problémák ezzel kapcsolatosan, ugyanis nagyon sokszor nemzeti szintű szinten foglalkoznak ezek a kérdéssel. Ahogy említettem korábban, óriási lehetőségek rejlenek ebben a témában, főleg ami a tagállami alkalmazást illeti, a különböző tagállamok másképpen kezelték ezt az irányelvet, egy sor megjegyzést szeretnék tenni arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet alkalmazni az irányelvet, mert sokszor nem alkalmazzák százszázalékosan. A digitalizáció előrehaladtával és fejlődésével nagyon sok olyan kategória lép fel, amelyet nem tudjuk, hogy ezek érintettek az irányelv által, vagy sem. Digitális szolgáltatásokról beszélek, amelyek egyre jobban jelennek meg. Különböző platformok vannak, amelyek összehozzák a, a vásárlókat és a, a az eladókat, olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek a, a, magánélet szélén vannak, például szobák bérlése, vagy az Airbnb szolgáltatásról van szó, mert látjuk azt a platformot, amelyek összehoz két embert, vagy az Uber például, ott szintén ez a probléma merülhet fel. Van egy cég, amely kapcsolatot hoz létre más embereknek. Ők azt mondják, hogy nem szolgáltatók, nem bérelnek apartmanokat, egyszerűen ők csak összehozzák a keresletet a kínálattal, tisztázni kell, hogy mit akarunk ezzel kapcsolatban, hogy minek tekintjük ezeket a cégeket, ezeket a platformokat, annak érdekében, hogy ebben az irányelben megfelelően tudjuk kezelni, és ne legyen diszkrimináció férfiak és nők között. Végezetül annyit szeretnék még hozzátenni, hogy úgy gondolom, hogy nagyon pozitív, hogy az előkészítési munkák munkájukat ennyire jól végeztek, és köszönöm a szakértők jelenlétét. Eugeni asszonynak, aki a Leszeri Egyetemről érkezett, és a további szakértőknek is, akik az Európai Parlament részéről nagyon sokat segítettek, a DRS részéről, akik ezt a dokumentumot előkészítettek ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Köszönetet szeretnék mondani a lengyel ombudsmannak, ombudsman helyettesnek, aki majd szeretne beszélni erről az irányelvről. Remélem, hogy hasznos ez meccserére kerül sor. Szükség is van erre, annak érdekében, hogy ez az irányelv kialakuljon. Ez rendkívül fontos irányelv, ami a megkülönböztetés leküzdését illeti. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknál, amikor alkalmaztuk ezt az irányelvet, rendkívül pozitív volt a vízhangja, de úgy gondolom, hogy sokkal tovább mutat, ugyanis megváltoztatja az emberek és az intézmények gondolkodásmódját, ami az férfiak és a nők bánásmódját illeti. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Eugenio Caracciolo di Torella asszonynak, remélem jól ejtem a nevét, aki a Leicester Egyetemről érkezett, 10-15 percet kap. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much for... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Nagy örömömre szolgál, hogy közreműködhettem ennek az irányátnak az elkészítésében. Hogy kezdjem azzal, hogy egyetértek mindennel, ami eddig elhangzott, és úgy gondolom, hogy ez az irányelv áttörést jelent, nagyon fontos, és nagyon nagy lehetőségek rejlenek benne. A nemi alapú megkülönböztetés nem csak a munkapiacon és a szakmai életben probléma, de ott rejlenek nagyon nagy lehetőségek ennek a problémának a felszámolásában. McCogan professzor 2004-ben megállapította ezt alaptételként, és egyetértek vele teljes mértékben. Kevés az időm, úgyhogy röviden. Ennek az irányelvnek nagyon hosszú és nagyon komplikált az előélete, ha jól emlékszem, öt évig tartott, amíg megfogalmazták. 2003 elején jelent meg az első szövegtervezet, és az sokkal szélesebb körül volt. Végül decemberben, 2004-ben fogadták el, és a tagállamoknak három éve volt állt hogy elfogadják, de ez egy felhigított változat volt már. Az irányelvet illetően célja a nemi alapú megkülönböztetés elleni harc, a szolgáltatások területén, áruellátás területén, de nem elég nagyra törő. Például specifikusan megemlíti a szerződéses szabadságot, illetve a magáni és családi élet védelmét, illetve a vallásszabadság területén ezt a problémát. Külön kitér a média, a reklám és az oktatás területére. A média és a reklám területén meg lehet ugyan tiltani a megkülönböztetést a reklámozásban, de gyakran nagyon szexisták még így is a reklámok. Például emlékszem rá, hogy egy reptéren, nem nevezem meg, hogy hol, de volt egy nagyon nagy reklám, egy fogkrémről, és ezt, illetve egy cere, spagettiről, és mesztelen nőkkel reklámozták. De miért? Mi az összefüggés? Úgyhogy nagyon eh, prekondicionált például a munkapiacon, a megkülönböztetés, illetve a nyugdíj területen. Mind a két területet más és más irányelv szabályoz, úgyhogy a kérdés az volt, hogy miért pont az oktatás maradt ki. Aztán a raportőr említett, hogy derogációk még mindig léteznek, úgyhogy mit tudunk eddig a hatásról. 2009-ben készült egy átfogó jelentés. Tehát 2007-ben került megvalósításra az irányelv, a jelentés pedig másfél évvel később készült arról, hogy elemezik, hogy milyen volt a helyzet. Ez majdnem egy évtizeddel ezelőtt volt. Utána még mindig kapunk jelentéseket, de közvetettek a visszajelzések, például az országjelentések, aztán a jogi szakértők a nemi megkülönböztetés területén, de nem specifikusan az irányelvről jeleznek vissza. És mindig a jelentésekben csak egy-két oldal olvasható erről az irányelvről. Tehát a legutolsó jelentés nagyon régen készült már, és ahogy a raportőr is mondta, a helyzet változott. Most már más szolgáltatásokat is le kellene fednünk, amelyek nem szerepelnek az eredeti irányelvben. Tehát, kérdés, mi az, amit tudunk? általában véve a megvalósítást illetően a tagállamok vagy copy paste vették át ezt a jogalkotást, tehát átvették kifejezetten az irányelv szöveget, vagy saját jogi aktusokat fogadtak el. Tehát vagy nem túl kézzelfogható a megvalósítás, vagy bizonyos tagállamokban más, vagy nem létezik definíció annak, hogy árucikkek, szolgáltatások és audiovizuális szolgáltatások. Meg kell, hogy mondjam, hogy az oktatás, a média és a reklámozás területén a tagállamok többsége már elfogadott ilyen jellegű jogszabályt. Aztán Nagyon nagy probléma, hogy nagyon sok helyen a nemeket nem bizonyos kategóriákban nem megfelelően kezelik, tehát például a transzexuálisok és interszexuálisok helyzetére gondolok itt, ahol például a bankolás vagy az egészségügy területén eh, problémák merülhetnek fel. A szexuális zaklatást illetően elméletileg van egy törvény erre külön, de a raportőr most említette, a tömegközlekedés területén Londonban vagy Párizsban nagyon nagy probléma a szexuális zaklatás. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban nagyon sok kísérleti projekt készült erre, de ez a probléma még mindig létezik. És a, az Uber területén is nagyon nagy ez, mint probléma. Aztán Más téma a terhesség és az anyai szabadság, az anyasági szabadság. Az Egyesült Királyságban van egy külön jogi aktusunk, a 2010-es minőségi jogi aktus, a Quality Act, amely azt mondja, hogy nők cégeknek közterületen is joga van szoptatni. Aztán mind a női, mind a férfi mellékhelyiségben van külön kijelölt hely a pelenkázásra. De, és ez egy nagyon nagy de. Tegnap, amikor mentem az állomásra, nagyon na, olvastam és hallottam, hogy nagyon nagy vita történt. Egy nő a Mother Care-ben, ami gyermek gondozási termékeket árul, szoptatta a gyerekét, és megkértek, hogy hagyja abba, és menjen máshová. Ő beszámolt a médiában arról, hogy nagyon felkavarta ez az eset, és engem megtöbbentett a vita, és elrettentett az, hogy ez megtörtént. Volt öt szabad percem, úgyhogy jobban meghallgattam a vitát. Volt egy hozzászól, egy kommentáló, aki azt mondta, hogy én nem akarok elmenni egy étterembe, és egy szoptatónőt látni, mert ez beleavatkozás a magánéletembe. Aztán nem volt időm ezt tovább követni, mert etett mennem az állomásra, de aztán a Sunday Paperben ez megjelent, hogy ami a felvilágosítást illeti, még nagyon-nagyon sok a tennivalónk ezen a téren. Társ előadója vagyok ebben a témakörben egy jelentésnek, és fit to fly uh, repülő irányvonalakat, repülési irányvonalakat megkérdőjelezem, amikor nőknek nem engedik, hogy ilyen vagy olyan okna fogva repülőre szálljanak. Nagyon nehéz például nem szoptatni reptéren, amikor egy nő át akar szállni a csecsemőjével egy másik járatra. Aztán a reproduktív egészségügy, a nyugdíjak és az úgynevezett kollaboratív gazdaság, mint például az Uber. A, hogyha ezeket megnézzük, hogy milyen hatása van ezeknek a kérdéseknek és az irányelvnek. Vegyük először a reproduktív egészséget ez egy szolgáltatásnak minősül. Például a művi megtermékenyítés, vagy az abortusz. Mert ennek az élennek két oldala van, vagy a terhesség létrehozása, vagy annak a megszüntetése. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, amit a tagállamnak magának kell eltönteni. Miért? Én a béranyaságról írtam egy tanulmányt nem régen, és megdöbbentett az, hogy a tagállamok között mekkorák a különbségek. Néhány tagállamban ez egy alap jog, úgy érzik, hogy ez egy nemzeti ügy kell, hogy legyen, és nem akarják, hogy beleavatkozzunk, de ha megnézzük a statisztikát, és azt, hogy hány gyermek van Európában, akik béranyassággal születtek. Nagyon nagy az arányuk, a nők egyre későbbi életkorban vállalnak gyereket, és gyakran béranyassághoz folyamodnak, de nem egyértelműek az adatok. Bizonyos tagállamokban talán azért nem, mert a béranyaság nem megengedett, tehát ezeket az eseteket a művi megtermékenyítés alá veszik, mint statisztikai adatot. Viszont ezzel az a probléma, hogy ha nem megengedett egy tagállamban a béranyaság, akkor sokan külföldön folyamatnak ez. Ennek nagyon nagy jogi komplikációi vannak, úgyhogy mindenképpen szabályoznunk kell ezt a területet. Tehát nem egyértelmű, hogy ezen a területen alkalmazható-e az irányelv. Talán ö, itt egy másfajta diszkrimináciát is figyelembe kell venni. Például, hogyha valaki ki egy fogyaték miatt egy nő nem tud életet adni egy gyereknek, akkor őt védi a fogyatékkal élőkre vonatkozó irányelv, de volt egy eset, a bírósággal ezzel kapcsolatban, és akkor kiderült, hogy az Európai Bíróság a fogyatékosságot nagyon szűk értelmezi. De akkor is kell még erről információt kapnunk. Aztán nézzük a nyugdíj helyzetet. Az ötös első része, ez a mérvadó, mindenki ismeri ezt. Aztán létezik az ötös cikknek a kettes pontja, illetve létezett a derogációkat fektette le, aztán volt az elhíresült tesztásá eset, és e- ennek kapcsán a bíróság úgy döntött, hogy megszűnik ez a bekezdés. Ez általában a szolgáltatásokra vonatkozik, és a magán nyugdíjra. De megint csak az irányelv azt állapítja meg, hogy a magánnyugdíjt lefedi, de nem a szakmai nyugdíjt. Miért? Mert erre vannak más irányelvek is. Viszont a bizottság azt látta, hogy nagyon sok tagállam van erre külön területként tekintenek. Aztán a harmadik terület, amivel foglalkozom, a kollaboratív gazdaság. Ez gyakorlatilag a közösségi gazdaság, és Tudjuk, hogy ennek fantasztikus előnyei vannak a szolgáltatók és a jogosultak számára is. Igazából az internet hívta ezt elő, van egy internetes platform, ez hálózata fogja össze az ott megjelenőket, és a szolgáltatókat, potenciál szolgáltatókat és ügyfeleket. Például az Uber, vagy az Airbnb. Az az Uber, ha valaki nem tudja, úgy működik, hogy van egy applikáció, amit letölthet a telefonjára, és azon megnézhet, hogy hol hívhat magának egy kocsit. Az Airbnb pedig ingatlan bérlésére vonatkozik, hogyha valahol nyaralni akar valaki, egy időt eltölteni. de ezzel kapcsolatban a szexuális zaklatás nagyon nagy problémákat vet fel. Mi történik, ha egy nőt zaklatnak egy Uber kocsiban, vagy egy Airbnb-s ingatlanban történik ugyanez, de ugyanez érvényes a férfiak helyzetére is. Az Európai Bizottság elkezdte a munkát ezzel kapcsolatban, üdvözlöm ezt a munkát, de a tanulmány több mindent is felvet, de nem kifejezetten a nemek esélyegyenlőségét ezeken a területeken. pedig ezzel is foglalkozniuk kellene hiszen potenciálisan nagyon sok kérdés merülhet fel. Valahol van egy olyan ábra, amely pont erről szól, és azt vizsgálja, hogy az irányelv hogyan alkalmazandó ezen a területen. Az Uber vonatkozásában azt kell megnéznünk, hogy ez most egy szolgáltatás, akkor viszont mi a kompenzáció? Tudjuk, hogy ha ez egy szolgáltatás, akkor gazdasági hatást kell gyakorolni, ez egy gazdasági kérdés. A költség megosztás, ugye erre hivatkoznak, ezt ellentételezésnek lehet-e venni. De meg kell vizsgálnunk mindenképpen, hogy milyen viszony van a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő, illetve a Uber között. Ugyanez vonatkozik az Airbnb-re is. So, could be private. I would be... Mert ugye itt kérdőszobákról van szó, csak egy percet adjanak még. Ez magán vállalkozás, vagy ez egy nyilvános valami, vagy mi? Hát ez nagyon határeset. Itt is mi az Airbnb cég, a szolgáltató és az ügyfél között a kapcsolat? Ez a nagy kérdés. Uh, Most átugrok egy pár uh, szlájdot. A derogációval kapcsolatosan a fő kérdés, hogy olyan sokféleképpen lehet értelmezni, és a minőségi testületek nagyon különböző megközelítésben vizsgálják ezeket. Ami a pozitív intézkedéseket illeti, igazából nincsen ezzel kapcsolatosan egységes, egyértelmű ítélkezési gyakorlat. Az egyenlőségi testületek munkája nagyon fontos, de nem mindenki vélekedik ugyanúgy. Vannak olyan szervezetek, akik az ügyfeleket képviselhetek, mások nem, úgyhogy valamiféle egységességre volna itt szükség. Az utolsó előtti kivetítendő ábrán, nem, az ezzel, ez előtti diára gondoltam. Következtetésém egyet áll, értek az előadóval, sok lehetőséget tartogat ez a jelentés, de ezt meg is kell valósítani. Hogy ezt megtehessük, úgy gondolom, hogy elsődlegesen arra van szükség, hogy többet dolgozzunk ezen. Egy eh, alapos jelentése van szükség, ami kérdéseket tesz fel, de nem csak azt, hogy végrehajtják-e az irányelvet, és van-e arról esetjog, valami konkrétabb. Aztán a bizottságnak meg kell vizsgálnia a azt is, hogy a közösségi gazdasággal kapcsolatosan vizsgált, vizsgált listára felvegyék a nemek közötti egyenlőséget, és azt is biztosítani kell, hogy ezt az irányelvet összevonják más irányelvekkel, nem mellékletként, hanem például a munkahelyi egyenjogúsággal kapcsolatos jogszabály. És az utolsó szlájdon néhány gondolatot sorakoztattam fel, amelyeken érdemes elgondolkodni, amikor kérdéseket teszünk fel. Ott van ugye a törvény. A tagállamok vajon adnak információkat, az emberek ismerik ezeket a tényeket, illetve vannak más intézmények, testületek, amelyek foglalkoznak a kérdéssel. Az állampolgárok ismerik az összes vonatkozást, mi van az esetjoggal, van-e ítélkezési gyakorlat, ezek az ítéletek vajon visszatartó erejűek-e, és most ezzel zár, zárnám. A, említettem ezt a hölgyet, aki szoptatta a kisgyerekét, és kétségeim vannak, hogy egyáltalán tudta-e, hogy létezik-e erre vonatkozó törvény, és én ezt nagy problémának tartom, az ismeretek hiányát, elnézést, hogy 5 percet túlszaladtam. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente la... Köszönöm szépen. Szilvia Spurek asszonynak adom meg azonnal a szót. Eh, Elnök megtartja az előadását, és utána a, megnyitom a vitát. Spurek asszony, megadom annak a szót. thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Nagyon sok mindent hallottunk már, nagyon sok kérdés felmerült. Megpróbálok röviden beszélni. Az előadásomat három részre osztottam. Az első rész a végrehajtással, az irányelv végrehajtásával foglalkozik a második az egyenlőségi testületekkel, és hogy milyen szerepük van az irányelv végrehajtásában. A harmadik rész pedig következtetéseket és ajánlásokat tartalmaz. Uh, the Commissioner of uh, Human És én uh, lengyel, a Lengyel Köztársaság Emberi Jogi Bizottságán biztosan biztosa nevében és más egyenlőségi testületek nevében fogok beszélni, én az Equanetnek is tagja vagyok, majd erről több szót ejtek később. Nézzük a tényeket. Az irányelv, amely az egyenlő elbánás elvét érvényesítő nők és férfiak között, a szolgáltatás nyújtásban és a hozzáférésben. Ezt az EU tagállamok átültették, vagy azzal, hogy új törvényt fogadtak el, vagy módosították meglévő jogszabályaikat. Csak néhány olyan tagállam van, ez nagyon érdekes, van olyan, ahol az eh, anyagi hatályt eh, az irányelvre korlátozták. A legtöbb tagállamban tovább mennek ezen, és a minimális EU követelményeken és a harmadik cikk harmadik bekezdése az irányelvnek kimondja, hogy az irányelv nem vonatkozik a média, a tartalmakra, vagy az oktatásra, de a nemek közötti megkülönböztetés eh, az oktatásban erre vonatkozik az diszkrimináció ellenes jogszabályok, mint Franciaországban és Hollandiában is. Írországban, Litvániában, Máltán a diszkriminációval az a média és a reklámozás összefüggésében is foglalkoznak. Minden tagállam már a a ítéletet bevezette a jogszabályaiba, ezek a tények. Ez nem azt jelenti, hogy teljes vagy kielégítő az átültetés, egy aspektusra fogok foglalkozni, a copy-out megközelítése, erre már került említés. A belga, lengyel, olasz, luxemburgi, francia és román szakértők a copy-out megközelítéssel kapcsolatosan kritikát fogalmaztak meg, hiszen nagyon absztrakt vagy félrevezető jogszabályokhoz vezetett, vagy egy minimalista megközelítéshez, eh, már ami a végrehajtást illeti. A kopiáút megközelítésnek jó példája a lengyel jog. 2010-ben eh, valósították meg az irányelvet egy jogszabálya, amely a, az Európai Unió bizonyos szabályozásainak a végrehajtásáról szól, ezt nevezzük diszkrimináció ellenes törvénynek. Ez szerint az természetes személyek különböző elbánása nem származás, vallás alapján, már ami a szociális biztonsági szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, beleértve a lakhatási szolgáltatásokat is, illetve a jogok megszerzését, illetve az energiához való hozzáférést, tehát mindezt a diszkriminációt tiltja ez a törvény. A diszkrimináció ellenes törvény szerint az árukhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés szerinti diszkrimináció kor, nem vagy szexuális orientáció alapján, illetve az egészségügyi oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésben a diszkrimináció az állít említett tényezők alapján ez nem tilos. Néhány hónappal ezelőtt az emberi jogi biztos az alkotmánybírósághoz fordult, és panaszt tett a diszkrimináció ellenes törvény korlátozott hatája miatt. A diszkrimináció ellenes törvény kizárólagos listát közöl a diszkrimináció alapjaival kapcsolatosan az irányelvek alapján, amelyeket a törvény valósít meg. Tudjuk, hogy az EU irányelvek nem átfogó jogi védelmet alkotnak a diszkriminációval szemben, és amikor eh, az alkotmánybírósághoz fordultunk, hangsúlyoztuk, hogy a nemzeti jogban nem csak az EU jog irányelveknek való megfelelést kell biztosítani, hanem az alkotmánynak is. Lengyelországban a diszkrimináció elleni védelmet az alkotmány adja meg, és ez magasabb szintű, mint a, az EU irányelvek által megfogalmazott minimum az lengyel alkotmány kimondja, hogy nem lehet politikai, szociális és gazdasági életben semmilyen okból diszkriminációt érvényesíteni. A nemzeti jog az átültetett irányelvvel összhangban akár alkotmány ellenes is lehet. Ilyen kivételekkel, vagy mondjuk ilyen hiányosságokkal a törvény sértheti az emberi jogi nemzetközi normákat is, például az Európa Tanácsi Egyezményt az emberi jogokról és az alapjogokról. Ez tehát a kopiáút megközelítés. Ami az egyenlőségi testületeket illeti, önök is tudják, az irányelv 12. cikke szerint a tagállamoknak ki kell jelölniük és megfelelő szervezést, a megfelelő feltételeket meg kell teremteniük, hogy olyan testület jöjjön létre, amely vizsgálja és támogatja az egyenlő elbánást minden személy számára nemtől függetlenül. Három, három feladatot kap ezzel a testület, független segítségnyújtás a diszkrimináció áldozatainak, kivizsgálva az ő diszkriminációs panaszaikat, független felméréseket kell folytatni a diszkriminációval kapcsolatosan, illetve független jelentéseket kell közzétenni, ajánlásokat tenni bármilyen olyan kérdésben, amely a diszkriminációhoz kapcsolódik. Biztosítani kell az hathatós végrehajtást, ezért egyenlőségi testületekre van szükség, amelyeknek megfelelő mandátuma van, és amelyek függetlenek. Az erőforrások és a személyzet hiánya még mindig gond az egyenlőségi testületek egy része számára, a kutatásban, a kommunikációban és a szakpolitika alkotásban. Az Európai Bizottság az EU igazságügyi 2020-as napi rendel kapcsolatosan a közleményében megmutatta, hogy az egyenlőségi testületek milyen fontos szerepet kapnak az állampolgárok számára jogorvoslat biztosításában. A bizottság biztosítani kívánja, hogy az egyenlőségi testületek betölthessék szerepüket monitoring és végrehajtási feladatokon keresztül. A biztos feltárja azt, hogy hogyan lehet tisztázni a követelményeket az egyenlőségi testületek tekintetében, az irányelv értelmében. A kulcs koncepció a függetlenség és a hatékonyság. Természetesen az információcsere az egyenlőségi testületek között is fontos eh, és hasznos gyakorlatként került megnevezésre. Az együttműködés biztosítása nagyon lényeges, és az információ és legjobb gyakorlatok megosztása és az európai hálózat, az egyenlőségi testületek hálózata is nagyon lényeges, 45 szervezetet tömörít, 34 európai országból ezek a szervezetek, amelyeknek az a feladata, hogy a diszkrimináció ellen lépjenek fel, nemzeti egyenlőségi testületként más tevékenységeket is folytatnak. 2012 és 2014 között az Equinet jelentést készített a tapasztalatokról, amelyeket az irányelv alkalmazásában az egyenlőségi testületek szereztek. Itt van ez a jelentés, illetve van egy másik jelentés a szolgáltatók támogatásáról. Mik az ajánlások és mik a következtetések? Először is az egyenlőségi testületeknek, normáknak van szükségük a függetlenség és az hatékonyság tekintetéből, hogy betöltsék feladatukat. Az erőforrás hiány a további munkát akadályozza az áruk szolgáltatások területén, és megnyitja ennek az irányelvnek a lehetőségeit, erről az Equinet tagjai sokat beszéltek már. Aztán különbözőképpen lehet értelmezni az irányelv rendelkezéseit, ez is probléma. És ez zavart kelt, és bizonytalanságot az egyenlőségi testületek munkájában nemzeti szinten. És ugyanez a zavar jogi bizonytalanságot teremt azok számára, akik aranyai a rendelkezéseknek, illetve a szolgáltatások nyújtóinak. Hasznos volna biztosítani, hogy minden EU tagállamban a szolgáltatások áruk definíciója vonatkozik minden egészségügyi szolgáltatásra, árura, az eh, államilag támogatottakra is, eh, és azokra is, amelyeket eh, a beteg finanszíroz anyaság, terhesség, ezekkel is foglalkozni kell világosabban. Lengyelországban például olyan helyzet alakult ki, amit egyébként a kutatási anyagban is említettem, hogy azok a nők, akik nyilvánosan szoptatnak. őket elküldik az bevásárlóközpontból, étteremből. Egyértelmű jogszabályra van szükség, hogy ezt a diszkriminációt elkerüljük. Az egyenlőségi testületek rámutattak, hogy tudatosságot kell növelni az európai állampolgárok körében az irányelvvel kapcsolatosan, elősegítve a nemek közötti egyenlőséget. Ez is fontos eh, abban, hogy tovább javítsuk az szolgáltatások területén a helyzetet. Ez a hatékony végrehajtásról szól, az irányelv hatékony végrehajtásáról, de engedjék meg, hogy hangsúlyozzak még egy valamit. Azt, hogy az egyenlőségi testületek tapasztalata azt mutatja, hogy az a tapasztalat, hogy az EU jogszabály olyan területekre is vonatkozik, amelyekre most az e jog nem vonatkozik, vagyis a média, reklám és oktatás. Ez is lényeges Végül pedig engedjék meg, hogy megemlítsek valamit. Szomorú ezt hallani és kimondani, bizonyos egyenlőségi testületek arra is rámutattak, hogy a nemek közötti egyenlőség még mindig eh, nagyon sok félreértés eh, övezi, és nincsen felismerve az egyenlőtlenség. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv azzal a lehetőséggel is rendelkezik, hogy eh, ezzel a problémával is foglalkozon. Remélem, hogy az előadásomat az egyenlőségi testületek részéről érdekesnek, hasznosnak találták, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseket. Köszönöm szépen mindkét előadónak, hogy megosztottak velünk az álláspontjukat ebben a témában. Most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek adom meg az, az először a szocialisták képviseletében Szender asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az ismertetést az ön munkájáról. Nagyon érdekes volt önt hallgatni, és úgy gondolom, hogy ilyenkor az emberben nagyon sok kérdés felvetődik. Számunkra itt a szakbizottságban. Nagyon jó látni azt, hogy született egy ilyen irányelv, amely a nők és férfiak számára lehetővé teszi, és számunkra is lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy milyen nagy ö, sikereket érünk el a zárócikekhez és a szolgáltatásokhoz való hozzájutás területén a diszkrimináció elleni harcban. Ez egy nagyon nagy siker volt, ez az irányelv eredetileg, de ez egy folyamat. Egy folyamat, hogy feldolgozzuk ezt. Ez mit jelent tulajdonképpen? Hogyan érhetjük el az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést egyenlően a nemek számára? Nagyon sok kérdés felvetődik ezzel kapcsolatban, ezért aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez egy folyamatos, evolúciós folyamat legyen. A példák, amiket a pozitív intézkedésekre ismertetett, ezeket különösen fontosnak tartom. Különösen az első előadónk említette, hogy a pozitív példákat nehéz összehasonlítani. Én Pécsből jövök, és ott egy helyi bíróság egy ítéletet hirdetett, miszerint a nők, akik foci jegyeket vásárolnak, olcsóban vehessék meg a jegyeket, mint a férfiak. Ezt azzal indokolták, hogy a nőket ösztönöznöm kell arra, hogy a futballt megszeressék. Hiszen ez kötődik ahhoz, hogy a foci egy tömegsport, hogy ez egy szabadidő eltöltési lehetőség és ez nagyon fontos, az ilyenfajta ösztönzés a szociálpolitikai célok elérésében. Ez egy kis példa, de nagyon elősegítheti ezt az ügyet. Én nagyon szívesen hallanék még konkrét példákat olyan példákat, olyan területeken, ahol a diszkrimináció létezik, és egy kaput nyit ezzel a nőknek. Ezen kívül hagyj hívjam fel a figyelmüket arra, hogy jó lenne, hogyha többszörös diszkriminációt, amikor tapasztalunk, például az immigrációval kapcsolatban, különösen a migráns nők körében, itt mit lehet tenni, de természetesen figyelembe véve azt, hogy ne nyújtsunk jogtalan előnyöket ezen a területen. Aztán a sharing economy, a megosztott gazdaság. Amikor az irányelvet elfogadtak, akkor ez a jelenség még nem létezett, ezért aztán engem az érdekelne, hogy hogy néz ki ez a terület. Nagyon sok platformon, nagyon szép ígéretek jelennek meg, zéró tolerancia politika, a zaklatást illetően, de a kérdés az, hogy amikor felelősségre kell vonni az ilyen platformokat, akkor hogyan lehet őket felelősségre vonni? Ez nagyon fontos. Egészségügy, ez szintén nagyon érdekel, mert itt nagyon sok pénzről van szó. Például az orvosságok területén amelyeket tesztelnek. Itt is a pozitív intézkedések nagyon nagy szerepeket és szerepet játszhatnak. Aztán a tesztása esetet illetően emlékszem rá, amikor az irányelvet elfogadták, akkor mindig azt mondták, hogy a statisztikai matematika nem teszi lehetővé, hogy ne tegyünk különbséget a nők és a férfiak között, és olyan furfangos, összetett indoklást adtak ehhez, hogy az ember teljesen elvesztette a rálátást. De most a tagállamok erre reagáltak, a jogalkotást rendbe tették, de a valóságban hogy néz az ki? A bizottság azt állapította meg, hogy gyakorlatilag hiába született meg az ítélet, nincsenek kézzelfogható gazdasági következmények. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Eh, ahora tiene... Köszönöm szépen. Szotrova asszonynak adom meg a szót most. Köszönöm szépen, köszönetet szeretek mondani a tanulmányért, és köszönöm szépen a következtetéseket is. Itt van egy irányel, vannak törvények, és követni kellene, hogy milyen eredményekkel jár ezeknek az alkalmazása, kiváló zárás, zárszó volt. Az elődő asszony gondolom, hogy ebben az irányban fog elindulni, és emiatt ez egy hozzáadott értéket fog tartalmazni. Két kérdésre ki szeretnék térni most. A, a FIV, illetve a gyerekszülés szexuális egészségéről. Olyan témákról van szó, amelyek tagállami kompetencia. Az Európai Unió egy keretet nyújt, de ezekről a kérdésekről a tagállamok döntenek. A tanulmány azt mondja, hogy van egy jelentős eh, emelkedése a béranyáknak az Európai Unióban, és ez azért van, meg megváltozott az életstílus, hogy hogyan kezelik az emberek az életet, az életük alakulását nem lenne megfelelő, hogy az Európai Unió továbbra is támogatna azt az elképzelést, hogy a gyerek egyfajta tárgy, amelyiknek a jogait a szülők gyakorolják. A gyerekszülés az nem lehet úgy kezelni, mint egy, mint egy eh, anyagi, mint az anyagi javakat. A gyereket nem lehet áruként eh, tekinteni, kezelni. Nem lehet a fölött jogot gyakorolni, vagy jogot szerezni. Úgy gondolom, hogy másképpen kellene közelíteni az élet kezelését. Nem szeretném, hogyha az Európai Unió ebben az irányba mozdulna el. Az Európai Uniónak nem szabadna ezt az jogot kezelni, hogy jogot gyakoroljanak egy gyerek fölött bizonyos személyek. Ez az én álláspontom, tehát, hogy nem kellene ebben az irányban elindulni az Európai Uniónak úgy gondolom, hogy ez egy orvosi és etikai probléma egyszerre, és nem lehet egy politikai csatának a, az eredménye. Nagyon veszélyes, amikor politikai szemszögből döntenek el az ilyen jellegű kérdések felett. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, egy harmadik dolgot, amikor, amit a hölgy már említett, amikor azt mondta, hogy a Nagy-Britanniában egy nő szoptatott egy gyereket, és zavarban érezte magát, mert nem ismerte ezzel kapcsolatban a törvényt. Nevezetesen a törvény azt mondja, hogy egy szoptató nőt nem lehet eltávolítani egy közterületről. Egy olyan természetes dolog tekintetében ez a rendkívül zavarba ejtő. Én két gyereket szoptattam, de sosem tettem ezt közterületen azért, mert nem éreztem jól magam, nem éreztem ildomosnak, de ugyanakkor a törvény megengedte volna nekem. Én úgy gondolom, hogy az anyának lehet joga ahhoz, hogy szoptasson bárhol is akarja, ugyanakkor előfordulhat az, hogy egyes helyzetekben nem ildomos. Ebben az esetben megfelelő módon kell kezelni. Például étteremben, mozikban, vagy a parlamentben kellene biztosítani egy szobát, ahol az anya megfelelő körülmények között tudja szoptatni a gyermekét, úgy, hogy közben nem zavarja a többi embert. Ez először a gyerek gyereknek a jogait kell tekinteni, hogyha a gyereknek szüksége van arra, hogy, hogy egyen, hogy akkor ezt meg kell engedni neki. Nagyon szomorú, hogy egy ennyire természetes dolgot, ennyire ennyire furcsán kezeljük, és hogy törvény kell, hogy szülessen, és büntetések legyenek el körül, szóval ez nagyon szomorú. Úgy gondolom, hogy arra kellene koncentrálni, hogy az embereket az empátiára, a megértésre szoktassuk, és azokra neveljük, és így nem kellene törvényi rendelkezésekkel szabályozni ezt a kérdést. Elnézést kérek, hogy az én álláspontom inkább emberi szempontból és nem jogi szempontból közelít meg ezt a kérdést. Elnézést kérek, de arra kérem önöket, hogy rövidre fogják a hozzászállásukat, mert különben ki fogunk futni az időből a további vitákat illetően. Tudom, hogy mindig az utolsók járnak rosszul, de arra kérem önöket, hogy akkor röviden Köszönöm szépen, nem vagyok árnyékelőadó ebben az esetben. A kollégám az, aki nem tud itt lenni, de a közszolgáltatási intergroupnak a tagja vagyok, ezért nagyon is érdekel engem a szolgáltatásokhoz való hozzájutás egyenlősége a liberalizációval eh, és a szabadkereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban egyre gyakrabban felmerül ez a kérdés. Régner asszony már említett Ausztriából egy pozitív példát, az olcsóbb jegyeket a nőknek, de már nagyon régen összeszorítjuk a fogunkat, amikor arról van szó, hogy például a fodrászoknál eltérnek az árak. A nőknek a hajvágás, most ausztrák példát mondok, de minden országban így van az Európában, drágább a hajvágás, mint egy férfinek. Egyébként, ha rövid a haja a nőnek, akkor is így van. Tehát Ausztriában, hogyha egy nő rövid hajjal hajat vágat magának, többet fizet, mint egy férfi, aki mondjuk a hosszú haját vágatja le. Ez igazságtalan diszkrimináció. Ez az irányelv nem fedi le ezt a fajta diszkriminációt. Ön mit gondol erről? Aztán az úgynevezett piacképzett árak nem is tudom, hogy mondjam ezt. Van egy termék, mondjuk egy deo spré, vagy egy borotva. A nőknek rózsaszín színben kínálják, és többe kerül, a férfiaknak feketében és olcsó, pedig alapvetően ugyanarról van szó. Úgyhogy nem tudom, mi lesz az ilyen esetekkel. Ja, señora a señor Gerik.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 Lengyelországból említett, ezt Németországban is gyakran megéljük. A szoptató nők egyre gyakrabban beszámolnak olyan problémáról, hogy közterületen nem hagyják őket szoptatni. Például azt mondják nekik, hogy vonuljanak el a WC-re szoptatni, hogyha szoptatni akarnak. Nos, ez a témával mindenképpen komolyan foglalkoznunk kell. Hónapok óta készítünk egy írásos közleményt, és ezt közé is tettük azért, hogy a szoptatás előjog legyen Európában. Sajnos módon nem gyűjtöttünk elég aláírást. Nos, nem tudom, látták -e ezt a kezdeményezést, hogy ö, ilyenfajta ö, kis matricákkal ellátott helyeken jelezzük a nőknek azt, hogy tessék, ezen a helyen a szoptatás megengedett. Egyébként a férfiak gyakran nem is értik, hogy ez mire való a szoptatás. Megtörténik az is, amikor a szoptató anyának azt mondják, hogy tessék itt egy üveg víz, szoptassa meg a gyereket. Auf stillen, wie sich mir zeigt, ähm, dass es möglich ist, äh, zeigt uns Großbritannien. Aztán az Egyesült Királyság, az Accessibility Act, az akadálymentesítés, amely megtiltja a diszkrimináció minden formáját. Ez miért nem lehet példa az európai jogi aktusra. Én elég sok módosítót adtam be, de sajnálatos módon a többség nem mindig támogatta ezeket. Én úgy gondolom, hogy a frának foglalkoznia kellene ezzel, a szoptató anyáknak, Igen, is szüksége van támogatásra, a mi támogatásunkra. Itt az Európai Parlamentben jogalkotási aktusokat kell elfogadnunk ezzel kapcsolatban. Muchas gracias. En nombre de la Comisión eh, tiene... Köszönöm szépen a bizottság nevében, Maletrasz asszony kapja meg a szót. Oui, bonjour. Merci beaucoup de... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkaphatom a szót. A bizottság eh, gratulál a parlamentnek, hogy ennyire érdeklődik a az irányelv alkalmazása iránt, és nagyon érdekesnek tartjuk a munkadokumentumot, és e, rendkívül fontosnak tartjuk ezt a tanulmányt. A bizottság szeretne pontosítani, hogy minden tagállam intézkedett már annak érdekében, hogy az irányelvet alkalmazza, annak érdekében, hogy minden intézmény ezt alkalmazza. A bizottság úgy gondolja, hogy még nem érdemes, nem célszerű módosításokat eszközölni az irányelben, ugyanakkor ki lehetne bővíteni az alkalmaz, a hatáját, a az irányelv hatáját a bizottság két tagállam ellen indított el cegési eljárásokat, mert nem alkalmazták kellő békében az irányelvet. A bizottság továbbra is nyomon követi az irányelv alkalmazását, és meg, mindent megteszek annak érdekében, hogy az irányelvben rejlő lehetőségeket maximális módon kiaknázzák. Ami az eh, pénzügyi szolgáltatásokat illeti, egy pontosítást szeretne a bizottság eszközölni. Ezek a, az 54 per 2006 2006-os eh, irányelvnek a területét fedik le. A bizottság az irányelv alkalmazási jelentésében ezt már említette, Ugyanakkor az eh, bíróságnak egy eh, határozatára is utal, amelyik éppen arról szólt, hogy eh, hátrányos megkülönböztetés történt a biztosításokban mindezek a második és a harmadik pillér tekintetében. Köszönöm szépen. Merci. Pardon. Pour... Euh, köszönöm szépen, köszönöm, de most átvett elvesztettem a, az elnökséget, elnézést kérek, mert pár másodperc kellett. Köszönöm szépen a, a hozzászólását a bizottságnak. Koszlovszka asszony előadóként szeretne lezárni a témát, összefoglalni. Megadom a szót, parancsoljon. Uh, I'd like to... Köszönöm szépen. Köszönöm a javaslatok mindegyikét, minden felszólalást és javaslatot. Úgy gondolom, hogy eh, júliusban eh, <clears throat> ez eh, az élénk vita is azt mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés. Reméljük, hogy a jelentés is nagyon sikeres lesz végső soron. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak, és most lezárom ezt az eszmecserét. A két szakértő, akit eh, meghívtunk, akinek megköszönöm a jelenléteket és az eladásokat, őket eh, arra kérném, hogy írásban nyújtsák be a válaszokat a felmerült kérdésekre. Írásban tehát nagyon szépen köszönöm. Ha mindenki egyetért, akkor köszönöm szépen a jelenlétüket, és tovább lépünk a napirendi pontokkal. 11-es napirendi pont az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. A FAME bizottság egy véleményt dolgoz ki hagyományosan. Dáncila asszony a illetékes, de Arena asszonynak adom meg, mivel hogy ő nincs. Elnök asszony, nagyon gyorsan, Tantila asszony elnézést kér, hogy nem lehet jelen, ugyanakkor megasztotta velem a megjegyzéseit, amelyeket én továbbítom. Tantila asszony a, a vélemény tekintetében kiemeli, hogy ahhoz, hogy egy megfelelő politika legyen, nagyon fontos, hogy a költségvetésben is megjelenjenek ezek a tételek, szakbizottságban többször kértük, hogy az Európai Unió kidolgozza, hogy milyen módon használja föl a forrásait a, a diszkriminációk eltüntetésére a férfiak és nők között, a DAFNE programokat kellene támogatni, és mindazokat a programokat, amelyek szükségesek, és amelyeknek célja az férfiak és nők közötti egyenletlenségek leküzdése, vagy azok, amelyek például a nők elleni erőszakot, családon belüli erőszakot hivatottak csökkenteni és megszüntetni meg szeretné, rá szeretnék mutatni, hogy nagyon fontos, hogy azok a programok továbbra is erősödjenek, amelyek a nők elleni erőszak ellen lépnek föl. Köszönöm szépen, Kovlavka asszony, a néppárt eh, nevében szót. Parancsoljon! Uh, Először is Nagyszerű asszonytól elnézést kérek, illetve a nevében elnézést kérek, hogy nincs itt ma illetve felolvasom eh, a feljegyzéseit. Szeretnék köszönetet mondani Jácsila asszonynak a munkájáért bizonyos fontos kérdésekben, mint például a 2017-es általános költségvetés. Az LPP e üdvözli azt a szöveget, amely kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott következetes. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a DAFNE program már önmagában nem kapott költségvetési sort, pedig nagyon fontos szerepet kap a gyerekek, fiatalok, nők elleni erőszakban az Európai Unióban. Támogatjuk ezt a kérést, hogy az Európai Nemek Közötti Egyenlőségi Intézet emberi erőforrásait fokozzák, hogy az adatgyűjtést a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan fokozni tudják. Az aggályokban is osztozunk a 2020-as célok megvalósítása tekintetében, vagyis, hogy 75%-ra növeljék a nők foglalkoztatását, többet kell tenni ezen a területen. Végül pedig be fogunk nyújtani olyan módosítókat, amelyek az általános szöveget kiegészítik, és az előző évek tapasztalatából azt sürgetjük, hogy alacsony legyen a kérések száma a bizottság felé, mert a Költségvetési Bizottságban a FEM kérések nem szerepelnek a prioritás lista tetején, tehát minél kevesebbet kérünk, annál többet kapunk. Köszönöm. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, Van asszony kérszot. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadó asszonynak is. Ezért a kitűnő véleménytervezetért. Számunkra a legfontosabb téma mindig is a nemi alapú költségvetés. Ezt megemlítjük, de szégyenletes, hogy annak ellenére, hogy létezik intézmény közötti egyezmény, hogy nem ilyen alapú költségvetés szülesen, mi vagyunk az egyetlen intézmény, amely ezt meg is teszi, és a többiek nem, úgyhogy egy módosítót be kell adni ezzel kapcsolatban, hogy bár az elméletben elő van írva, a másik két intézmény nem teszi ezt meg. Ezen kívül a véleményben ki kellene domborítani jobban azt, hogy a munkapiachoz való hozzájutás lehetőségét külön támogatnunk kell a nők számára. A 2020-as stratégia célkitűzéseitől még nagyon távol állunk. Aztán nők és szegénység, illetve a beruházás politika nők számára ez is nagyon fontos lenne. Az új alapok, a strukturális alapok, a KKV-k, a nem specifikus elemeket erősítenünk kell. Ezen kívül a női migránsokkal kapcsolatban is módosítót fogunk beadni. A tervezetben szó esik erről, de külön ki kell ezt emelnünk. Köszönöm. Bien, merci. Köszönöm szépen. Más is hozzá szeretne szólni ezhez a témához. Nem látok jelentkezőt. Nos, ezennel akkor lezárom ezt a napirendi pontot néhány megjegyzéssel, ami határidőket illeti. Módosítok benyújtásának határideje július 15-én délben a az általános költségvetési megjegyzések azokat még később fogadjuk az augusztus 23-a 18 óráig lehet benyújtani. A szavazás a véleményünket illetően szeptember 1-én lesz, akkor fogunk szavazni. Tehát ez a napirendi ponttal kapcsolatos, illetve a véleménnyel kapcsolatos határideket illeti, és most rátérünk arra napirendi pontra, amit tegnapról hoztunk át a mai napra, nevezetesen az alapvető jogok helyzete 2015-ben az Európai Unióban. Jordi Sebastián az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is elnézést kérek mint tudja, tegnapra terveztük ezt a pontot, de két órát késett a repülőm, úgyhogy nem tudtam megérkezni. A szakbizottság munkacsoportjának, a titkárság tagjainak is köszönöm a gyors választ, illetve hogy reagáltak ilyen gyorsan, és már halasztották ezt a napi rendi pontot. Ez rövid vélemény, mivel a karakterszámot korlátozták, de a Női Egyenlőségi Bizottság nevében kötelezettségünk, hogy a bizottságnak, a tagállamnak erős üzenetet közvetítsünk a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatosan, hogy ez emberi jogi szempontból kulcsfontosságú kérdés. Önök előtt van a kérdés, ez három részre oszlik. Először a negatívumokról beszél, ezt egy pontban tudnám összefoglalni el kell fogadnunk, hogy nem sikerült megelérni a nemek közötti egyenlőséget az Európai Unióban, az eddigiekben. Feladatunk, hogy ezt eh, elítéljük eh, nagyon világosan, és bizonyos kötel, követelményeket állítunk a tagállamokkal, bizottsággal szemben a nemek közötti egyenlősítés bevezetése minden területen, illetve sokszor kérjük, hogy jogszabály jogot hozzanak, ezt nem kritizáljuk, hogy miért, a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan. Közös keretekre van szükség ezzel a problémával kapcsolatosan. Ez az Európai Unióban a legfontosabb közbiztonsági probléma, és ezt mindig elismételjük, nem fáradunk bele. És jobb indikátorokra, jobb adatokra van szükség. Itt támogatjuk a az Európai Nemi Egyenlőségi Intézet megállapításait. Még egy követelés kérjük a tagállamokat, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek a nők, a migráns és menedékkérő nők védelmére, és hogy egy pozitív megállapítást is tegyünk. Üdvözöljük, hogy a bizottság úgy döntött, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálja. Jurova asszony Elmondta már legalább kétszer, hogy a bizottság szándéka, hogy az isztambuli egyezményt eh, télen ratifikálja. Ezt az előző alkalommal is elmondta. Üdvözöljük ezt a döntést, támogatjuk teljes messzélességgel. Ez tehát eh, a mi véleményünk alapvetően. Várjuk a módosítókat, biztos lehet még javítani rajta és erősíteni, jobbítani az üzenetét, de az üzenet maga világos. Erőt kell demonstrálnunk, és elkötelezettséget, mert ebben a bizottságban ez a kötelességünk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, cher collègue, de cette... Köszönöm szépen, kedves kollega, ezt az előadást. Megnyitom az eszmecserét. Aki akar hozzászólhat. Elsőként a Shadow, az árnyéki jelentéstevők. Nem vagyok jelentéstevő, ugyanakkor képviselem az árnyék jelentéstevőnket. Jordi Sebastian munkáját szeretem dicsérni először, teljesen osztjuk az ő agájait. Nagyon fontos, hogy horizontális módon kézzelfogható módon és értékelhető módon kellene kezelni ezt a kérdést, nagyon fontos, hogy legyen egy eh, két egy pillér, amelyik a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik a 2020-as eh, stratégiában, és nagyon fontos, hogy eh, jobban tudjuk követni ezeknek az alkalmazását annak érdekében, hogy igazi nyomonkövetés legyen, hogy lássuk, hogy milyen módon foglalkozzunk a nemek közötti eltérések kérdésével milyen kihívások vannak a pénzügyi és gazdasági válság, amelyik problémákat okozott, megnövekedett általa a nők diszkriminációja, ugyanakkor oda kell figyelni a szolidaritásra is arra kell, oda kell figyelni, hogy ne legyen a, a konzervatív megközelítése a nők szerepének a társadalomban, ugyanis ebből ered a társadalmunkban lévő diszkrimináció legfontosabb érvelése. Nagyon fontos, hogy egy a két pillért megerősítsünk a férfiak és a nők oldaláról, nagyon fontos, hogy harcoljunk a diszkriminációra a munkahelyeken, a bérezés közötti különbségek. Nagyon fontos, hogy a szülési szabadságokkal is foglalkozunk, legyek az az anyák számára, vagy az apák számára, de hogy ezek mellett érveljünk és dolgozunk. Nagyon fontos, hogy a nők egyre nagyobb szót kapjanak a politika és gazdasági döntésekben a társadalmunkban, és ugyanakkor ki szeretnénk emelni a nők elleni erőszak elleni küzdelem. Még egy másik dolog, amit ki szeretnék emelni, a migránsok között lévő nők, a migráns nők helyzetének a, a erre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Köszönöm szépen, és most megadom a szót eh, Geriker mm, kollégának. Ja, Dankeschön, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Sebastian kollégának is, hogy állást foglalt a 2015-ös alapjogokkal kapcsolatban. Én és a konzervatív frakcióm nem mindenben értünk azért egyet vele. Három dolgot megemlítenék. Először is. Az egyenlőségi kérdés, mint indikátor az európai szemeszterben, ezzel nem értek egyet. A szemeszter egy ütős, mérhető eszköz kell, hogy legyen a pénzügyi teljesítés teljesítésképességre, nem pedig a kívánságok gyűjtő helyekkel, hogy legyen. Aztán második, szexuális és reproduktív egészségügy. A, v, a Kairói 94-es konferencia megállapította, hogy ez testi, lelki és szociális egészséget jelent reprodukciós és szexuális szempontból. Amire ön gondol, az az anyasági egészség, hogy megakadályozzuk a kényszerabortuszt. Nem támogatni akarjuk ezt, hanem megakadályozni. Ön manipulálja a tényeket, és tudja is ezt. Már tegnap is én említettem, hogy a gyermek nevelési bér az létre kellene hoznunk, ezt nem egy munkaadó adná, hanem meg kell akadályozni azt, hogy a nők függésben éljenek, különösen azok, akiknek gyermeke is van. És hogy szabadon választhassanak a nők, hogy saját maguk akarják gondozni a gyermeküket, vagy ö, inkább segítséget vesznek igénybe, ez sokkal inkább javítaná a nők helyzetét. Harmadsorban Európának vannak már eszközei arra, hogy a jogállamiságot, az alapjogokat és a demokratikus értékeket védjük. Az, hogy új eszközöket próbálunk beleszuszakolni ebbe, az inkább csak kárára van ennek az elképzelésnek. Egyébként pedig örülök az együttműködésnek és ennek a szövegnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már Bjork asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak a munkáját. Köszönöm a jelentést. Tudom, hogy ön feminista, csak úgy, mint én. Van néhány módosító, amelyeket talán közösen jegyezhetünk az LMBT jogokkal kapcsolatosan illetve bizonyos kérdéseket a szocialisták is felvezetettek, az antifeminista, anti LMBT jogokkal kapcsolatosan bizonyos országokban ez a nők jogait is fenyegeti, illetve néhány módosítót a menekültekkel és az a családegyesítéssel kapcsolatosan is benyújtotta, mert itt sokszor megsértik a nők és lányok emberi jogait. A roma közösségről is beszélni kell. Az ő alapvető jogaikat, emberi jogaikat nagyon sokszor megsértik. Ezzel kapcsolatosan is fontos valamit megjegyezni. És aztán, mivel nőjogi bizottság vagyunk, a szexuális és reproduktív egészségről is szót kell ejteni. Bizonyos módosítókat elhelyeztem az abortuszhoz, illetve a szexuális oktatáshoz való jogot említettem, mint fontosat Európában. Lehet, hogy Jordi nem értünk ebben egyet, nem tudom. Megvárom, amíg figyel az árnyék jelentéstevő. Minden esetre vannak kérdések, amikben nem tudom, hogy egyetértünk-e de vannak területek, ahol én is én úgy gondolom, hogy eh, sok eh, jogsértés történik a szexuális piacon, a prostitúciós piacon. Ez nem moralizálás részemről, ellenkezőleg semmi konzervatívabbat nem látok, mint a prostitúciós piac, és hiszen ez a dominanciáról, a kizsákmányolásról és eh, az ellenőrzésről szól. Ugyanez vonatkozik a béranyaságra, ami a nők testének áruba bocsátását jelenti, ezt feminista szempontból kell vizsgálni a nők testét és reproduktív kapacitását bocsátja áruba, és mindig a legkiszolgáltatottabbakat érinti. Ezt is feminista szempontból kell vizsgálnunk, ez az hatalomról szól, és a hatalmi struktúrákról, és arról, hogy magunk dönthessünk a saját testünkről. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollégák. E- Elnézést kérek önöktől, de hozzá fogok szólni én is, helyettesítve Marian Peti asszonyt, aki a néppárten nevében az tevő, aki nem tudott itt maradni, ugyanakkor megkért engem, hogy írjam fel azokat a, a megjegyzéseket, amit szeretett volna mondani. Angolul, most angolul fogok beszélni tehát a néppárt nevében. Uh, she wants to thank uh, a Szeretne köszönetet mondani Sebastian kollégának ezért a véleménytervezetért, viszont az EPP frakció nevében Petér asszony azt is el kell, hogy mondja, hogy 100%-ig nem elégedett a véleménytervezettel, úgy látja, hogy még sokat lehet javítani ezen a javaslaton. A maga szempontjából a véleménytervezet nem szól minden problémáról, a valós problémákról, amelyekről szembenéznek a nők, és amely jogaik sérülnek. Például azt gondolja, hogy a szöveg jelen pillanatban, ebben a változatban nem foglalkozik a vállalkozó nőkkel szembeni diszkriminációval, vagy a tudományban, illetve a vidéki nőkkel szembeni diszkriminációt sem említi. And a mention of discrimination that women illetve a munkahelyi diszkrimináció említését is hiányolja a szövegből, valamint az EPP frakció nevében szólva úgy gondolja, hogy a véleménytervezet nem veszi figyelembe, hogy a nőket érinti elsősorban a szegénység problémája is nem említik a fogyatékkal élő nők helyzetét, illetve sokféle diszkriminációval szembesülő nők problémáit, és nem esik szó az internetes erőszakról nők és gyerekek ellen, amely terjedő jelenség, és az emberi, illetve az emberkereskedelem, nők és fiatal lányok emberkereskedelme ellen sem emel szót a jelentés véleménye szerint úgy gondoljuk, hogy szükséges még javítani a tervezeten, hogy részletesebben is dolgozunk ezen, hogy jelentős hozzájárulással tudjunk szolgálni, és közösen jó színvonalú véleményt tudjunk készíteni. Az alapvető jogok megsértésével nem szabad felületesen foglalkozni, megfelelő figyelmet kell erre fordítani. Tehát az EPP nevében például asszony, és gondolom, hogy az EPP más tagjai is módosítókat fognak benyújtani, javítandó a vélemény színvonalát. Megpróbáljuk majd kiegészíteni a tervezetet a nőkre vonatkozó valós kérdésekkel, amelyek még nem kerültek említésre. Valódi problémákra gondolok és diszkriminációs formákra, amelyekkel szembesülnek a nők. Peter asszony a határidőkről is beszélni szeretett volna, a módosítókról és a vitára vonatkozólag. Úgy gondolom, hogy rövidek ezek a határidők. hiszen július 18-a a határidő, és a fennbizottságban szeptember 1-én szavaznánk. Az IPP Shadow uh, Rapporteur. Peti Rasszony árnyék jelentéstevőként azt is ugye el kell, hogy mondja, hogy a Léber bizottságbeli szavazás november 18-án lesz, ezért úgy gondolja, hogy azért van még elég eh, idő arra, hogy esetleg megfontoljuk a szavazás halasztását ebben a szakbizottságban is, hiszen a LIBE, mint említettem, csak november 18-án fog szavazni, így eh, lehet, hogy több időnk lesz, több terünk a szövegjavítására közös erőfeszítéssel. Tovább is próbálkozunk majd tehát eh, a szavazást halasztani. Úgy gondoljuk, hogy a kapkodás nem vezet semmire. And we will try to have all, uh... És megpróbáljuk eh, ennek az előnyeit elérni, vagyis hogy több időnk lesz. Petir azt, hogy ezeket szerette volna leszögezni az EPP nevében. Köszönöm. Je reviens à ma langue euh, maternelle. Visszatérek Köszönöm szépen az önök megbocsátását, további hozzászólások is vannak. A bizottság nevében is hozzá szeretem szólni. Igen, parancsoljon, nőni a szó. Yeah. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Egy megértésem lenne a női migránsok védelmét illetően. Holnap a bizottság új menetékjogi javaslatokat terjeszt be, ahol eljárásjogi garanciákat is lefektetnek a sérülékeny csoportok számára, nők és gyermekek számára. Itt különösen a női menetékkérők jogairól lesz szó, akik nemi alapú veszélyeknek vannak kitéve, hogy hogyan kaphatnak trauma ellátást, pszichológiai gondoskodást és orvosi ellátást, illetve az eljárások átvilágítását annak érdekében, hogy biztosítsuk a kiskorú kísérő nélkül utazó gyermekek védelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sebastian úrnak, az előadónak adom vissza a szót. Ön az utolsó szó. Köszönöm szépen. Először is mindenkivel egyetértek. Túl rövid ez a vélemény, és nem elég egy ilyen nagy téma lefedésére, de hát a méret, az karaktermennyiség adott volt, úgyhogy várom a javaslataikat, és akkor kiteljesítenénk ezt a véleményt. Nagyon érdekes javaslatokat hallottam, ezeket szeretem felkarolni a véleménybe. A szocialisták részéről nagyon érdekes a gazdasági válság megemlítése. A néppárt javasolta, hogy a vállalkozóknak a védelme, különösen a női vállalkozók védelme nagyon fontos. Aztán, hogy a nőket és különösen a fogyatékossággal élő nőket hogyan fenyegeti a szegénység és az elszegényedés. Ezt nagyon fontos belevenni a véleménybe, aztán a GUE részéről, a család újra egyesítés a migránsok számára, a roma nők védelme. Be kell, hogy lássuk, hogy a roma nők a legkiszolgáltatottabb csoport Európában, úgyhogy ki kell térnünk rájuk. Aztán a prostitúció területe, a szexuális kizsákmányolástól való védelem. Hát az ellentmondás után személyes, mert személyes véleményem, én teljes mértékben egyetértek. A konzervatívoknak a véleménye szerintem igenis nagyra törőnek kell lenni, és a nemi esélyegyenlőséget az európai szemeszterbe is be kell vennünk. Ez eh, minden politikába be kell vennünk, ezt fekteti le a szerződés abortusz kérdése, hogy emlékeztessek arra, hogy a női migránsok védelme címszó alatt is szerepel ez. Az Európai Parlament megállapította, hogy nagyon sok migráns nőt megerőszakolnak. Mi a teendő abban az esetben, hogyha ők terhessek lesznek, teherbe esnek, akkor itt azért tiszteletben kell tartanunk a nők jogait. Tudom, hogy ez ellentmondásos, de azért akartuk belevenni ezt a pontot, mert a valós élet azt mutatja, hogy szükség van erre, és hogy a nők döntési jogát tiszteletben tartjuk. Úgyhogy köszönöm, várom a módosítóikat, és ami a szavazást illeti, nem tudom, szeptember elejére írtak az első ülést, úgyhogy nem tudom, ezt meg lehet-e változtatni. De a titkárságnak javasolhatom, hogy változtassunk ezen, csak ez nem egyszerű dolog. A terem miatt és más ilyen okok miatt. Oké, okay. merci, uh, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollega. És akkor most megismétlek néhány határidőt. A módosítások benyújtásának eh, határideje július 18-án 18 órakor. A módosítók függvényében, hogy lehet-e utána valamilyen egyeztetés az előadó és jelentéstevők között, tehát a jelenlegi helyzet alapján a szeptember elsői ülésünkön majd beszélni fogunk róla, majd októberben is lesz egy ülés, de lehet, hogy akkor átkerül, de egyelőre még nem tudjuk pontosan. Mm, ugyanis, mint ahogy említettem, akkor az előadó és az árnyék jelentés tevő közötti eszmecserét várjuk. A szavazás tehát még nem tudjuk pontosan, egyelőre a szeptember 1-i dátummal szerepel, de lehet, hogy ez változik. most mondanám el, hogy nem augusztus 31-én lesz a következő ülésünk, hanem szeptember 1-én, 9 órakor. Mivel, hogy végig mentünk a napi rendi pontokon, mindenkinek kívánok egy, egy csodálatos nyarat, Köszönöm szépen mindenkinek, a titkárságnak, a politikai frakcióknak, és természetesen a tolmácsoknak is. Köszönöm szépen, szép nyaralást mindenkinek!